Colleghi, per favore, prendete posto. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Itt vannak ugyanis a jelentéstevőink, úgyhogy meg is kezdhetjük a mai ülésünket az első napi rendi pontunkkal. A 11-es és 13-as pontokról fogunk vitát folytatni. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésének következményeiről szól ez. Nem tudom, hogy hogyan szervezték a mai napot Gál képviselő és Lokbiller képviselő. Ki fog először beszélni? Akkor Lokbiller képviselő. Tessék, öni a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. A legutolsó AFET mm, ülésünkön novemberben bemutattuk a jelentéstervezetünket. A különböző módosítások a komitológiai eljárásra vonatkoztak a stratégiai dokumentumok elfogadásával kapcsolatban. Nos, hát ezek az ellenőrzési jogok alapján, ezeknek a jogoknak az alapján az Európai Parlament vétót emelhet a jogalap tekintetében. Nagyon sokat vitáztunk erről, és azt találtuk, hogy a parlament részéről is világos az, hogy a feljárást akkor kell lefolytatni, amikor a megfelelő feltételek biztosítottak. A következő, vagy a jövőbeli tárgyalások során a külügyi eszközöknél fontos lesz ezt felhasználni, ugyanis 2013-ban a jelenlegi eszközök lejárnak. Azután megfontoltuk azt is, hogy még december 1 előtt tehát a Lisszaboni, stratég, a Lisszaboni szerződés életbelépése előtt erről szavazzunk, de miután december 1 -e után ez gyakorlatilag nem elveszi a hatáját, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább nem fogunk erről most szavazást tartani, ugyanis a Lisszaboni szerződés alapján egész egyszerűen a, megszűnt a jogalap. Fontos az tehát, hogy a különböző Delegated Acts és Implementing Acts között különbséget tegyünk, ugyanis a jelenlegi ellenőrzéses eljárás során ez meg fog változni. Tehát most igazából arról kell vitáznunk, hogy a jogi dokumentumokban hogyan lehet átvezetni ezt az új instrumentumot. Ferrero Waldner asszony és Albertini képviselő is ellene szavaztak, és egy nagyon hosszú kommuniké is foglalkozik ezzel a témával, amelyben a jogi érveket felsorakoztatják. Ezt az új eljárást hogyan kell tehát átvezetni a jelenlegi jogszabályokba? Jelenleg nem tudjuk még ezt, ugyanis különleges helyzetben vagyunk. Két szerződés közötti interregnum időszakát éljük. Éppen ezért azt szeretnénk kérni az AFET-től, hogy adjon mandátumot arra, hogy kezdjünk tárgyalásokban a stratégiai dokumentum kapcsán, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével kapcsolatban, illetve a jelenleg már folyamatban lévő tárgyalások tekintetében is. A jelentés ütemterve miatt Mindez világos, hogy attól függ, hogy az intézmények közötti tárgyalások milyen eredményre jutnak. Miközben a jogi kérdéseket fogjuk megvitatni, addig is a bizottság illetékes szolgálataival tárgyalásokba fogtunk, és remélem, hogy minél hamarabb az Emberi Jogi Albizottság elé fog kerülni ez a kérdés, és ameddig meg nem kapjuk a komitológiai eljáráson keresztül az új dokumentumokat, addig meg kellene fontolnunk azt, hogy pontosan mit is tegyünk. Elnök, köszönöm szépen. Esetleg egy képviselő asszony hozzá kíván szólni? Thank you, Chairman. Well... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Barbara kolléganő mindent elmondott. Nagyon bonyolult jogi helyzetben vagyunk pillanatnyilag. Csupán aláhúznám azt a tényt, tisztázandó a kollégáknak, hogy a jelentéshez két módosító csoport tartozik. Az egyik a bizottság javaslataival foglalkozik, és támogatja a bizottság javaslatát, ahol az adók, egyéb járulékok vannak. Ez egy technikai óhaj, üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és támogatjuk. A módosítók második csoportja a fejlesztési szakbizottságtól származik nagy részt, lényege pedig az, hogy a parlament több kompetenciát kapjon, és hogy követni tudja, hogy miről is van igazából szó. Ezért folytatunk jogi vitát, és ezért van jogbizonytalanság pillanatnyilag, hiszen nincs meg a megfelelő szövegezése annak, hogy hogyan oldjuk meg jogilag a helyzetet a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Éppen ezért várnunk kell, amíg megszületik a megfelelő szövegezés, utána pedig tovább haladhatunk. A két szakbizottságban párhuzamosan zajlik, tehát a Fejlesztési Bizottságban és az AFED-ben. Annak érdekében, hogy a bizottság stratégiai anyagával rendesen foglalkozni tudjunk. Szükségünk van a mandátumra, éppen ezért javasoltuk, hogy halasszuk el a szavazást, és a mandátumunkra várunk. Köszönöm. Molto. Köszönöm szépen. Nagyon jó felszólalást hallhattunk, remekül összefoglalta a helyzetet. Akkor senki sem kérte a szót? Rendben. Akkor, hogyha egyetértünk mindannyian, Brock képviselő mégiscsak. Wem soll ein Mandat erteilt werden? ki kapjon most mandátumot? Penso che il mandato de... Azt hiszem, hogy a mandátumot a jelentéstevőknek kell, hogy megadjuk, nem? Hát legalábbis én úgy értelmeztem. Igen, igen, ön jól gondolja, valóban Gál Kinga és jó magam azt kérjük, hogy ruházzanak fel bennünket tárgyalási mandátummal. A stabilitási eszköz a következő napirendi pont, de esetleg most is szóba hozhatom már. Amit Lochbiller asszony az előbb mondott, itt a delegált aktusokkal kapcsolatban vélemény szerint jobb lenne, hogyha az összes eszközzel itt az AFED-ben foglalkoznánk, és együtt, és nem külön. Ugyanazt kellene csinálni, mint a DCI esetében. Tehát szerintem a tanácsos és a bizottsággal együtt kellene ezeket a dolgokat közösen megtárgyalni, ez szerintem erősítene minket, és éppen ezért közös mandátumot kérünk. Honorevole Autala, a chiesto di képviselő. Köszönöm. Itt nagyon lényeges és nagyon jó ez, és szerintem ezt a mandatumot igazából is meg lehetne adni, tehát amit Brantner kolléga mondott, nagyon hasznos és nagyon egyszerű lenne, hogyha egyszerre közösen tárgyalhatnánk ezekről a dolgokról, tehát szerintem ez magától értetődő kell, hogy legyen. Eh, l'onorevole Muniz e poi l'onorevole Brock, prego. Brock képviselő. Sí, eh, presidente. Como ponente en las... Illetve mégsem Brock képviselő. A szocialistáktól a jelentéstevők lehet, hogy másként gondolják ezt a, kép, ezt a kérdést, de én úgy vélem, hogy a mi jelentéstevőinknek jó a meglátása, miszerint minél nagyobb ellenőrzéssel bírjon a parlament a kérdés felett, és egyébként már ezt néhány évvel ezelőtt is javasoltuk a bizottságnak. Tehát, hogy a parlament a delegated actokat ellenőrizni tudja. Tehát a jelentéstevők álláspontját kellene képviselnünk nekünk is. Brock képviselő, akkor most következik. A célokkal egyetértek. Egyetértek azzal is, hogy közösen tárgyaljuk meg a dolgokat, csak nem tudom, hogy a finanszírozási eszköz tárgyalásán a parlament vezető szerepet vállalt, azonban nagyon széles grémium, testület tárgyalt erről. Most meg ez szerintem probléma, hiszen a zöldeknek mindenhol van egy jelentéstevője, a véleményem pedig az, hogy egy kicsit tágabb legyen a tárgyalási összetétel, tehát ne csak a zöldek, hogy az jobban képviselje a bizottságunkat. Megfontoljuk majd. Lőzin képviselő következik, és aztán majd önnek adom meg a szót. De először Lőzin képviselő kapja meg a szót, és aztán majd önök is. De hát önök már felszólaltak, úgyhogy egy kicsit szeretnénk váltogatni. Linken a GUE árnyék jelentéstevőjeként szeretném kijelenteni, hogy egyetértek azokkal az érvekkel, amelyeket Lockbiller asszony előadott, tegnap beszéltünk is róla, szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy a rendkívüli helyzetet ilyen jól sikerül megoldani. Lockbiller, prego. Lockbiller képviselő, köszönöm szépen. Brok úrnak válaszolván, nem csak egy frakció dolgozik ezen. Mitchell úr, Gál asszony, a társ előadom, és Scholz úr az Inte bizottságból van, és, a, és Mitchell képviselő pedig a Deve bizottságtól. De Gál Kinga is itt van a saját frakciója képviseletében. Ha az az érzése, hogy a parlament tekintetét növelni, hogyha még valaki csatlakozik, akkor ezzel egyetértünk. És természetesen az S és D frakció is támogatja ezt. A jelentéstevők tárgyalnak az árnyék jelentéstevőkkel. Tegnap szerintem megfelelő módon ki is fejeztem, hogy a jelentéskészítőkkel és árnyék jelentéskészítőkkel is készül tehát, hogyha az összes árnyék előadó ott van, akkor az megfelel Brock úrnak, vagy még, még mindig, még ennél is kiegyensúlyozottabb legyen. De szerintem az árnyék előadókkal együtt szerintem megvan az egyensúly, de szeretném Brock urat megkérdezni, mit gondol erről. Uh, ah, no, Brock, si. Poi dopo Gál. Akkor most mégis Brock képviselő, és aztán Gál képviselő következnek. Brock képviselő. Nekem az árnyékkal mindig bajom van. Mondjuk ebben az esetben nem. Ha ez a megoldás, akkor legyen. Tehát nem tudom, hogy nálunk kik az árnyékelőadók, de még egyszer majd megnézem, de szerintem, hogyha az árnyékelőadók is jelen vannak, akkor ez eléggé kiegyensúlyozott lesz. Gál képviselőasszony, köszönöm. Nem hinném, hogy probléma lenne az árnyékokkal. Én társ előadó vagyok. Én is megbeszéltem kollégáimmal, hogy ki lesz az árnyék előadó, és az árnyék előadó vezeti fel a témát. De teljesen egyenjogúak vagyunk, teljes mértékben összehangoljuk ezt a dolgot, és egyetértünk azzal, amit itt ma hallottunk. Nem hinném, hogy Mitchell kollégám, aki a másik szakbizottságban foglalkozik ezzel az eszközzel, én meg ebben a bizottságban foglalkozom vele, tehát nem hinném, hogy ez problémás lehetne ebben az esetben. Köszönöm. Bene, um, su questo punto... Rendben. Akkor ezzel a ponttal kapcsolatban talán majd a vita végén jutunk megegyezésre, de tudom, hogy ön is még várakozott, de szeretnék először megvárni, míg mindenki elmondja a véleményét. Munic képviselő. Gracias otra vez, presidente. Eh, realmente el PP para... Köszönöm szépen. Igazából két koordinátorunk van az LPP-n e belül, de ez problémás, ugyanis amikor eldől az, hogy kik legyenek a jelentéstevők, akkor egy kicsit nehézkessé válik a helyzet, miután két koordinátor is van. figyelembe vettük a szocialisták véleményét ezzel a jelentéssel kapcsolatban, úgyhogy úgy, igazából semmiféle problémát nem jelent az, hogy árnyék jelentéstevőként dolgozzunk, és egyébként mindig is így működött a parlament. Elnök? Nagyon jó, hát akkor miután akik hozzá kívántak szólni, ezt megtették, hallgassuk meg Miller urat, Miller della Commissione. A bizottságtól. Köszönöm szépen. Ahogyan Loubiller képviselő is elmondta, Frau Waldner kép, ö, biztos írt egy levelet önöknek, technikai kérdésekről is esik szó ebben a levélben. Remélem, hogy ezt az összes szakbizottsági tag számára lehetővé teszik, hogy elolvashassa, ugyanis a célja az a bizottságnak, hogy a vitát előmozdítsa, elősegítse, és természetesen erről a kérdésről minél hamarabb születik döntés, annál jobb, annál inkább üdvözli azt a bizottság. Éppen ezért jó lenne, hogyha a jelentéstevők minél hamarabb találkoznának a tanácsi megbízottakkal, hiszen így a két jogalkotói ág meg tudná vitatni ezt a kérdést minél hamarabb. És ezt mi a bizottság részéről támogatjuk. Bene, allora, mi pare di poter concludere. Elnök, úgy gondolom, hogy levonhatom a végkövetkeztetéseket. A tárgyalásokat a három jelentéstevő mondjuk azt, hogy különböző um, politikai családoktól érkező jelentéstevőink uh, lefolytathatják. Éppen ezért uh, úgy gondolom, hogy nagyon jó az is, hogyha a szakbizottságunk elnöksége is uh, ellenőrzi ezeket a tárgyalásokat, és ebben a mondjuk azt, hogy kibővített körben lehetne lefolytatni a tárgyalásokat de miután már a legfontosabb iránymutatásokat megvitattuk, ezért úgy gondolom, hogy mandátumot adhatunk a tárgyalásra az említett személyeknek, és aztán későbbi fázisban, amikor majd lesznek kisebb módosítások, akkor majd ismét vitát nyithatunk erről. Álkol képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó döntés és nem teljesen hivatalosan szeretném elmondani, hogy ehhez még ide tartozik egy dolog, és pedig az, hogy a munkacsoport, amely ezzel az eszközzel foglalkozik, szerintem kiegyensúlyozott, és szeretném elmondani, hogy a csoport vezetője elmondta, hogy zavaró, hogy igazából nem tudom megfelelő módon elkészíteni, és a frakciók nem remélem, hogy időben be tudják mutatni a csapatot, tehát a néppárt és a szocialisták is. Remélem, hogy minél hamarabb összeáll a munkacsoport. Igen, az ön érvét mindenki ismeri, és valóban mi is látjuk azt, hogy vál, még várnunk kell a megvalósításra, tehát már tudjuk azt, hogy mit kívánunk végrehajtani, de még nem tudjuk, hogy kik fogják ezt felügyelni. Nekünk kell majd kineveznünk az illetékes személyeket, talán egy kibővített elnökségi körben a koordinátorok bevonásával, hiszen az ő javaslataik alapján fogunk eljárni. Gál képviselő. Elnök úr, Nos, én is egyébként szerepel az én nevem is ebben az eljárásban. A kezdet kezdetétől fogva, amikor a bizottsággal megkezdtük a tárgyalásokat, akkor a nevem felkerült erre a listára, tehát ott vannak ezek a, listan, ezek a nevek a listán, ezt egyébként az EPP jelölte meg, úgyhogy egész egyszerűen nem értem, hogy önök most itt miről beszélnek, de igazából a mi részünkről ez rendben van, mi megkezdtük a tárgyalásokat, én itt is vagyok, és ott is voltam a kezdet kezdetétől fogva a tárgyalásokon. Képviselő asszony. Igazából senki sem akarja vádolni az ön pártját semmivel, úgyhogy nincsen itt igazából gond. Szerintem elfogadható ez a megközelítés, amit itt most megvitattunk. Munic képviselőnek utolsóként megadom a szót. A szocialista frakcióban az árnyék jelentéstevők vesznek részt a tárgyalásokban. Elnök, nagyszerű. Akkor ezzel talán lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és a gáz ellátás biztonságával kapcsolatos témában Cyrus Wolski képviselő azt kérte tőlem, hogy a jelentését egy kicsit később tárgyaljuk meg, mert nincsen még itt, aztán itt lenne még a Lanzborz jelentés, de ő sincs itt, tehát akkor most az én jelentésem fog következni, ami eredetileg az utolsó napi rendi pont volt. És ez pedig a KKBP-ről szóló 2008-as évi jelentés. Itt talán elősz, előjáróba elmondanék néhány szót arról, hogy hogyan is kezdtük meg a munkákat. Most egy első fázisban vagyunk még, januárban fogunk erről mélyebben vitát folytatni, és a jelentés igazából egy stratégiai vagy perspektívába kívánja helyezni ezt a kérdést, nem kíván részletekre reflektálni, nem lesz teljesen kimerítő, hanem inkább az alapkérdésekre fogunk központosítani. Mondjuk azt, hogy ezt így általános értelemben szerettem volna elmondani. Ami pedig a jelentés tartalmát illeti, a Lisszaboni szerződés életbelépésével az Európai Unió új dimenzióba lép, fontosabb szereplő lesz a világ külpolitikai porondján, és ezért koherens és hatékony külpolitikára lesz szükségünk, és ilyen értelemben nagyon fontos az, hogy az Európai Unió külpolitikája nagyobb költségvetési támogatást kapjon. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik ebben, hiszen a külpolitika demokratikus legitimitásának biztosításáért felel, éppen ezért a KKBP döntéshozatali eljárásába közvetlenül is be kell vonni, és a külügyi főmegbízott, aki egyébként az Európai Parlament előtt meghallgatáson fog részt venni, később rendszeresen struktúrált párbeszédet kell, hogy folytasson az illetékes parlamenti szakbizottsággal, tehát a miénkkel. Ki kell kérni a parlament véleményét a diplomáciai szolgálatok vezetőinek kinevezésekor, és objektív kritériumokra van szükség, átlátható kritériumokra, ezeknek a külügyi megbízottaknak a kinevezésekor. Az Európai Parlament erre óriási felelősség hárul a közös kül- és biztonságpolitika területén. A jelentésben éppen ezért többször is rámutattunk arra, hogy fontos lenne az intézményközi meglévő egyezményeket is felülvizsgálni, gondolok főleg a titkosított dokumentumokhoz való hozzáférés kérdésére. Nagyon fontos a multilaterális megközelítés hatékonyságának erősítése, Azután rámutattunk még a jelentésben arra, hogy fontos az ezzel való konstruktív és erős együttműködés, és ilyen szempontból az ENSZ New Yorki, illetve Genfi székhelyeire delegált európai mm, delegátusok megfelelő pénzügyi háttérrel kell, hogy rendelkezzenek, megfelelő pénzügyi és személyi háttérrel. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió és a NATO is szorosabb együttműködést folytasson a jövőben, valamint rámutatunk arra is, hogy az Európai Parlament a transatlanti partnerségi kapcsolatban is fontos szerepet kíván betölteni. Ezek után pedig a különböző földrajzi területekre specifikus kérdésekről is szó esik, mint például a nyugat-balkáni terület, a dél-kaukázus, közel-kelet, illetve Afganisztán kerülnek megemlítésre. És végül a keleti partnerség, illetve az Európe-Mediterrán Unió kérdését is felvetettük. A múltban az Európai Tanács sosem volt hajlandó a szakbizottsági üléseinken részt venni, a KKBP-ről folytatott vitáinkon, üléseinken, tehát ők nem vettek részt. Mi viszont most azt várjuk, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépésétől kezdve a kül, külügyi főképviselő igazi, valódi párbeszédet folytasson velünk a jelentés készítés különböző fázisaiban. Tehát ennyi lett volna dióhéjban a jelentés tartalma. Úgy gondolom, hogy mindenki megkapta egyébként ma reggel, vagy talán már tegnap este a jelentést angol nyelven. Néhány napon belül egyébként megérkeznek majd a fordítások is, és természetesen az önök hozzá szólásait is majd figyelembe fogjuk venni. Nem tudom, hogy a módosítások beterjesztési határideje megvan-e már. Igen, ez január 12-e lesz, tehát a módosításokat január 12-éig délig kell beterjeszteni, és most szeretném megnyitni a vitát most ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Eh, eh, allora, se la esposizione... Jó, hát akkor, hogyha ez a rövid eh, előterjesztés kimerítő volt, annál jobb, de az is lehet, hogy csak túl későn kapták meg még a szöveget, és nem volt alkalmuk arra, hogy ezt elolvassák, és reagáljanak rá, vagy érdemben reflektáljanak rá. Nos, hát akkor azt hiszem, hogy ezen a ponton, na azért mégis van, akit érdekel, a téma, azért vannak szorgalmas tanulók is. Brock képviselő. Nem. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, egy kicsit lassú voltam, de nem figyeltem. Már iskolában se figyeltem. Még nem olvastam a jelentést, nem is tudom kommentálni, de van egy ötletem, és szerintem a mostani illetve a tegnapi meghallgatás után, hogy meghallgattuk Eston bárónőt, elfilózhatnánk azon, hogy mit is csináljunk itt a közös kül- és biztonságpolitikában. Hiszen a bizottság alelnöke, a főképviselő teljesen új helyzetet eredményez. Szerintem ezt a lehetőséget most meg lehetne ragadni, és cölöpöket lehetne verni a talajba, amin szilárdan állhatnánk. Tehát tegnap elég ideges lett a hangulat a meghallgatás után, és szerintem, hogyha egy ilyen jelentésben is megemlítjük ezt az új lehetőséget, akkor esetleg megfelelő irányba indulhatnánk el. Ringrazio onorevole Brock. Ehm, Köszönöm szépen, Brock képviselő. Nos, hát a rövid felvezetésben, amit elmondtam, utaltam arra, hogy korábban már konkrét párbeszédet is folytattunk ebben a témában, és az ön által is felemlített témát jó magam is megemlítettem ebben. Most pedig Préda képviselőnek adom meg a szót vreme să citesc raportul, deși am venit destul de târziu. Aș vrea să subliniez câteva puncte. Eu cred că raportul acoperă... Úgy tűnik, hogy fontos lenne rámutatni arra, hogy tematikus, illetve földrajzi szempontból egyaránt minden fontos kérdést itt most ezzel meg tudunk vitatni. A jelentés alá is húzza azt, hogy a tanácsnak párbeszédet kellene folytatnia a közös külös biztonságpolitika kérdésében a parlamenttel, méghozzá éves jelentések alapján. Én személy szerint úgy gondolom, hogy talán jobban ki kellene emelni azt, hogy a parlamentnek ki kellene kérni a véleményét a közös biztonságpolitika, illetve közös védelmi politika kérdésében is. És ebben a témában a tanácsnak az átláthatóságot kellene biztosítania. Azt is szeretném még megemlíteni, hogy a transatlanti partnerség, valamint a főképviselőhöz intézett kérésünk, miszerint az amerikai partnere globális megközelítést mozdítson elő a nemzetközi kérdések megvitatásában. Nos, hát én azért is kértem a szót tegnap, hogy Eston asszony magyarázza el, hogy mit gondol ezekről a kérdésekről, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a koszovói jogállamiságra vonatkozó missziót is támogatnunk kell, ezek fontos kérdések. Elnök. Valóban ön is megemlítette ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen ezt a kis hozzáfűzést. Esetleg mások hozzá kívánnak szólni? Nem? Akkor ezzel a napirendi pontot lezártnak tekinthetjük. És most meg is érkezett Brantner képviselő. Ami Eston asszonya, az Eston asszonya folytatott vitát illeti, definiálni kell még azt, hogy mik az ő funkciói, a külügyi szolgálat hogyan áll majd fenn, a relax folytatásáról van szó, az új biztosok portfólióiról, illetve hogy erről mit gondolunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. A második pont, amire kitérnék, a tanács egy új dokumentumot kérdezett, készített az Európai Unió kapacitásairól. Lehet, hogy ezt mi támogathatnánk, és elmondhatnánk azt, hogy pozitívan látjuk azt, hogy új lendület került ebbe a folyamatba, és ez az Európai Unió egyik erőssége az Európai Unió szerződései harmadik országokkal. Ezek között szerepel az emberjogi záradék, és azt gondolom, hogy itt ennek az áradéknak a működését még intenzívebben kéne értékelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brantner képviselő figyelembe fogjuk az öná, venni az ön által elmondottakat, és de január 12-ig még ideje is van önnek is és másoknak is arra, hogy módosításokat fogalmazzanak meg, amelyeket mindenféle szempontból meg fogunk majd vitatni. Úgy látom, hogy most már tényleg nem kíván senki sem hozzászólni, úgyhogy ezzel a napirendi pontot lezárom, és a következő két jelentéstevő, Cyrus Wolski és Lambsdorff képviselők nincsenek itt, úgyhogy azt hiszem, hogy mondjuk egy 10 perccel fel kellene függesztenünk az ülést, és megvárjuk az említett képviselőket, és akkor folytathatjuk a munkát. Tehát akkor kb. 10 perc múlva találkozunk.